is bejelentésem van. A néppárt kérte a delegációval kapcsolatos kinevezések sorának ismertetését, ez hozzá férhetővé tesszük, és ha senkinek nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük.